So let's uh, start our meeting. Uh, we are going to take... Kezdjük akkor a munkát, és együtt tárgyaljuk a következő két napi rendi pontot. Az első szekció idején üdvözöljük a tanulmányt, amely arról szól, hogy mibe kerül a korrupció a fejlődő országokban ezen kívül a korrupció ellenes harc témájában a Deve véleményéről a következő Libe eh, saját kezdeményezésű jelentés tükrében eh, a korrupció ellenes harcban eh, fogunk véleményeket hallani. A korrupció alása a fejlődést és csökkenti a támogatások hatékonyságát. Az illegális pénzfolyamok 3 milliárd, trilliárd amerikai dollárt tesznek évente, és ez főleg a szegényeket sújtja keményen. Az EU megpróbálja a tagállamokban, a jelölt országokban megfékezni a korrupciót, azonban a fejlődő országokban még nem sok kezdeményezésnek volt tanulja a korrupció ellenes intézkedéseknek. Pedig fel kell venni a harcot ellene. Az EU végrehajtó partnereinek is nagyon fontos a munkája ebből a szempontból. A jelentést üdvözöljük. Jesper Johnson, Staxel a korrupció ellenes kutatóközpont tagjai és a norvégiai Krisztián Mikkelsen intézet tagjai. Üdvözlöm Önöket! Majd Ignacio Corral következik, aki a Deve előadója, véleményezője. A szervezet bűnözéssel foglalkozó különleges szakbizottság korrupciós ellenes korrupció ellenes harcáról szól. Állásfoglalás is született ebben a témában, úgyhogy most a szakértőknek adom meg a szót. In which order you, you, you like. Ten minutes each. Kérem 10 percben fejenként. Köszönöm. Köszönöm szépen. Először is nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, hogy a tanulmány eredményeiről beszámolhatok. Néhány számmal szeretném kezdeni a korrupció áráról. Ahogy az elnök is említette, körülbelül egy trillió dollár vesz el illegális pénzmozgások következtében évente. A Global Financial Integrity Initiative azt állapította meg, hogy 2003 és 2010 között 6,3 trillió dollár veszett el megint a fejlődő országokban. Körülbelül 100 millió, millió dollárra becsülték ezt évente az amerikaiak. Minden dollárra 10 dollár jut, ami illegális pénzmozgás következtében tűnik el a korrupció vonatkozásában azonban nem sok ilyen egyértelmű számunk van. Körülbelül a világ GDP-nek 5%-a veszik el, és 20-40 milliárd dollár veszik el emiatt. Olyan 20-40 százaléka ez annak a pénznek, amit az ODA kap. A tanulmányban leírjuk azt, hogy nyilván nehéz ezeket a költségeket mérni, és természetesen a felhasznált módszerek is kérdőjelesek lehetnek. Mindazonáltal, még ha nem is teljesen pontosak a számok, akkor is megdöbbentőek, óriási pénzekről beszélünk, és főleg a fejlődő országok szempontjából nagy összegek ezek, és nagy kihívás elé állítják ezeket a fejlődő országokat. Megint csak nem mondhatjuk mindig azt, hogy a hatás közvetlen, de vannak bizonyítékai annak, hogy a növekedés és a fejlődése negatívan hatnak. Főleg a szegényekre. A közszolgáltatások minőségét rontják, a legitimitást és veszélyeztetik a, kör, a környezetet is. Nem szabad elfeledkezni ezekről, mert vannak olyan érvek is, amelyek szerint a fejlődés a korrupció ellenére is lehetséges. De ugyanakkor milyen fajta fejlődés érhető el ilyen körülmények között, amire utaltam? Mi történhet, erről beszéltem, hogyha elszabadul a korrupció. Azonban bár elszomorítóak ezek a számok, azért ennek alapján nem szabad lemondani arról, hogy a fejlődő országokon segítsünk. Az illegális pénzmozgások, a korrupció azt jelenti, hogy még többet kell tenni annak, ellenére, annak érdekében, hogy a korrupciót leküzdjük, és hogy a támogatások tényleg elérjék azt a célt, amit kitűztünk magunk elé. Ezzel kollégámnak adom át a szót, hogy pontosan beszéljen ezekről a kérdésekről. Köszönöm a meghívást, örülök annak, hogy eljöhettünk ide. A kollégám arról beszélt, Nyilz, hogy miért fontos a korrupció, illetve hogy miért fontos az, hogy föllépjünk ellene hogyha kevesebb a korrupció, akkor hatékonyabbak a segélyeink. Elmondanám, hogy az EU jelenleg mit tesz azért, hogy a korrupció ellen föllépjen, milyen jól teszi mindezt, arról fogok után beszélni, illetve arról, hogy mit mást lehetne még tenni. Az a fő üzenetünk, hogy az EU tehetne többet, és ez jót tenni az EU-nak és a fejlődő országok számára is ez lenne hasznos, hogyha az EU jobb, nagyobb mértékben föllépne. Egy megfelelő korrupció ellenőrzési stratégiát kell kialakítani a fejlődő országokban, és megfelelő forrásokat kell ennek szentelni. Négy dolog, dolgot szeretnék körbejárni az első az az, hogy ebből a kérdésből prior, ezt, a, ezt a kérdés prioritásként kell kezelni, és megfelelő finanszírozással kell ellátni. A második dolog a jelenlegi stratégia meg, megfelelősége, a harmadik téma a partnerek szerepe ebben a folyamatban, illetve hogy a korrupció elleni, a korrupció ellenőrzésében mit lehet tennie partnereinknek. Nézzük az első témát. Azt hiszem ez a legegyértelműbb és legalapvetőbb pont. Az EU számára a korrupció ellenes munka nem prioritás a fejlődő országokban, nincs megfelelő finanszírozás ennek a témának szentelve. Úgy véljük, hogy Nagyobb szakértelemre van szüksége az EU-nak azért, hogy megfelelően ossza szét a fejlődő országoknak szánt ö, ö, segélyeket, és ezeket hatékonyan alkalmazza. Különböző auditokra van szükség, illetve nagyon fontos az is, hogy jól diagnosztizálják, diagnosztizálják a korrupciót, hogy a nyíltelen bejelentőket védjék, nagyon fontos, hogy elemezzék, hogy a, fejle, hogy a különböző segélyprogramokban hol van jelen a korrupció. eltérően kezelik a fejlődő országokban létre megvalósuló korrupciót az EU-ban és a EU-ban és a szomszédos országokban megjelenő problémától. Sajnos ez a kérdés, amikor itt az EU-ban foglalkoznak vele, ez valahogy nem tükröződik a, fejlődés, a fejlesztési programokban. Azon országok esetében, amelyek EU-s tagjelöltek, ezekben ugye jelen van ez a probléma, de ami a fejlesztési segélyt illeti, nem hiányzik ez. Hogyha ez a kérdés prioritás lenne, akkor sokkal hatékonyabb lenne a fejlesztési segély a fejlődő országokban. Második pont. A jelenlegi stratégiai megközelítés mennyire alkalmas? Azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy nagyon fontos, hogy megfelelő kontextus alapján szemléljük ezt. A jelenlegi bizottsági stratégiát a tagállamokra találták ki, illetve tagjelölt országokra. Egyértelmű stratégia kell ahhoz, hogy hogyan lehet a korrupciót csökkenteni a fejlesztési politikában. Az nem elégséges, hogy a saját finanszírozásunkat védjük, illetve auditáljuk. A feltételrendszer nagyon fontos most is, de hogy ezt hogyan kell alkalmazni, hogy ezt hogyan, ezzel hogyan kell előidézni a viselkedés megváltozását, az nem szerepel. Nem meglepő ezután, hogy az EU-s tagállamok eléggé eszköztelenek a nagyon korrupt környezet közepette. Tehát nagyon fontos az, hogy ne csak auditokra támaszkodjunk, hanem megfelelő menedzsment reformok is kellenek, és nem csak reménykedni kell abban, hogy majd működni fog. Kevesebb lenne a vesztőségünk, hogyha már a korrupció megelőző eszközünk is lenne, hogyha megfelelő intézmény rendszerre lenne az EU-nak, illetve hogy a partnerországokban ezek meglegyenek. Az úgynevezett törékeny államok esetében, vagy sérülékeny államok esetében különösen oda kell erre figyelni. Nagyon fontos az is, hogy a biztonsági, illetve a korrupció ellenes szakpolitikák egymással korreláljanak. Harmadik téma. a végrehajtást végző partnerek szerepe. Az EU-nak az is kötelessége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy partnere végrehajtja a különböző szakpolitikákat. A leggyengébb láncem nem az EU-n belül található, hanem ott kell ezt keresni, ahol harmadik felek is részét képezik ennek a folyamatnak amikor az OECD, illetve az Európa Tanács is partnere az Európai Uniónak Európa, az Európán belüli térségben, tagállamok eset, tagáll, tagjelölt országok esetében. Ott van egyfajta bizalomrendszer, ez ugyanis, de ez viszont nem mindig van meg. Civil szervezeteken, más többoldalú donorokon keresztül csak úgy lehet ezt az ellenőrzési folyamatot végrehajtani, hogyha van egy egyértelmű stratégiánk. Negyedik téma. Egy igazi, erős nemzeti integritási rendszert kell felállítani, hogy fel tudjunk lépni a korrupció ellen. Ilyen állami rendszereket kell kiépíteni, ebben az EU-nak segítenie kell. Azokra az államokra vonatkozik ez, amelyek részesülnek EU-s segélyben. Akár költségvetési segélyről beszélhetünk, vagy más EU-s fejlesztési segélyről. Valójában az EU kevés szakmai segítségét nyújt a segélyben részesülő országoknak. Más donorokkal együtt az EU-nak feladata lenne az, hogy létrehozza ezeket a helyi, helyi szervezeteket, központi, illetve helyi önkormányzatokat, a közbeszerzések auditálása, a költségvetés auditálása, illetve olyan mechanizmusok kidolgozása, amelyek az ellenőrzések különböző formáját teszik lehetővé. Ezáltal ráláthat, rálátásunk lenne a teljes elköltött fejlesztési segélyre. Összefoglalásul, hadd mondjam el azt, hogy az EU a segélyekben felelhető korrupció problémájában le van maradva a többi donortól. A legtöbb eszközünk hiányzik, tehát hogyha ezeket pótolnánk, akkor valószínűleg csökkenne a korrupció szintje is. Az lenne tehát az ajánlásunk az Európai Parlament felé, hogy egy folyamatot kezdjenek el, legyen világos, tegyék világossá, hogy milyen stratégiát követnek, főleg a fejlődő országok esetében. A saját projektmenedzsment rendszerét is javítani kell, illetve a partnerek és a végrehajtó felek, illetve a különböző állami ellenőrző szervek szerepét is meg kell erősíteni, vagy ki kell építeni. Nagyon fontos az, hogy költséghatékony korrupció elleni intézkedéseket eh, hajtsanak végre. És fontosnak tartom azt, hogy a jelenleg igen fragmentált megközelítést egységessé kovácsolják. Olyan folyamatot is kezdeményezni kell, amely útmutatásokat kell, dolgoz ki olyan esetekben, amikor a végrehajtás nehézkes, tehát megfelelő kapacitást kell kiépíteni a partnerek esetében, Ezáltal csökkenthetjük a csalást, illetve az ezen, ezzel kapcsolatos pénzveszteséget. Azzal is foglalkozni kell, hogy a korrupció veszélyét hogyan lehet csökkenteni, hogyan lehet ezt kiértékelni, ellenőrizni. Illetve nagyon fontos az, hogy az operatív útmutatások megfelelően hatékonyak legyenek, a feltételrendszerhez kell ezt kötni, és politikai elkötelezettségre is nagy szükség van a partnerek részéről. Végezetül reméljük, hogy a, az elkezdett pozitív folyamatot folytatni fogják, hogy kapacitásépítést folytatnak majd a részesed, a szegében részesülő államok esetében, a adócsalás és az adóelkerülés ellen harcolnak, megfelelő lesz az együttműködés, illetve az agresszív adó tervezés ellen is fellépnek. Majd köszönöm szépen. Köszönöm mindkettőjüknek a beszámolókat. Most pedig megkezdjük a vitánkat. Ignácio Corraónak adom meg a szót, aki a raportőrünk. Grazie, grazie Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a két előadónak, két vendégünknek. Megköszönöm ezt a jelentést, és megköszönöm azt is, hogy ezt itt ismertették. Egy olyan szöveg alapján fogunk eszmecserét folytatni, amelyhez még nincsen meg a jelentés tervezet, úgyhogy ez egy, tényleg egy előzetes eszmecsere, egy kicsit elméleti a dolog, nagyon fontos dolgokat hallottunk. Ilyen már történt egyébként más jelentések esetében is, például az adóelkerülés, vagy a fejlesztési segélyek kérdésében. Nos, az imént említették, hogy évente egy trilliárd dollárról van szó, hogyha egy dollár elérkezik egy fejlődő országba a segély formájában, akkor tíz másik dollár valamilyen korrupciós úton elvész. Úgy gondolom, hogy prioritásként kéne ezt a, kez, ezt a kérdést kezelni, hogyha azt akarjuk, hogyha, hogy a fejlesztési politikánk hatékony legyen. A korrupció nagyban megfékezi a gazdasági fejlesztés, és a legszegényebb lakosságra van leginkább hatással. A LIBE ennek a kérdésnek az illetékes bizottság, ami véleményt készítünk, és ebben a véleményben számos témát fogunk feleleveníteni. Azt hiszem itt az ilyenek, hogy konkrétan is elkezdődjön az eszmecsere. Nagyon fontosnak tartom a nemzetközi irányítást, illetve a környezetvédelmi károkat is, ugyanis a korrupció a természeti erőforrásokban gazdag országokban általában előjár, egy, együtt jár a, környezet romlásával is, és ez nyilván gátat szab a jövőbeli fejlesztésnek is, vagy fejlődésnek. Aztán másik kérdés a terrorizmus finanszírozása. Megfelelőbb környezetvédelmi kritériumokra van tehát szükség, és szeretnénk, hogyha magasabb minőségi normáknak kéne megfelelni, mint amilyenek ma vannak érvényben. A 2015 utáni agendában ezt a kérdést prioritásként kell kezelni, és általában a többiek is egyetértenek ezzel. Nézzük, mik a problémás pontok. A bevált tagállami és nemzetközi gyakorlatokat korrupció ellenes kérdésekben követni kéne. Nem csak EU-s, témák, EU-s példák vannak itt, hanem például Libériában is vannak nagyon jó példák. Lehet, hogy ezek nem tökéletesen működő dolgok, de kis lépések. Mindent meg kell, meg kell tennünk azért, hogy hatékonyan fel tudjunk lépni a korrupció ellen. És kérdés, hogy mit lehet tenni azért, hogy a a, ezeknek a korrupció ellenes intézkedéseknek nagyobb legyen a hatékonysága. A megfelelő igazgatás is kérdéses, illetve hogy a civil szervezetek, a partnerek mit tehetnek abban, vagy azért, hogy hatékonyabb legyen a fejlesztési segények felhasználása. Tehát említette az előadónk, vagy a két előadónk is, hogy sokat kell tenni azért, hogy a hogy a fejlődő ország, aki részese a fejlesztési segélynek, kialakítsa a megfelelő kormányzati és elébb igazgató, igazgatási struktúrát, hogy megfelelően tudja használni a fejlesztési segélyt. Tehát megfelelően hatékony intézkedésekre van szükség, meg kell tenni, mindent meg kell tenni azért is, hogy a szervezet bűnözés és a maffia ne juthasson hozzá korrupción keresztül ezekhez a fejlesztési segélyekhez. Még Európán belül sem igazán tudjuk ezt elérni, úgyhogy elég komoly és nagyra törő célkitűzés, hogy ezt harmadik országokban próbáljuk elérni. Minden esetre szép célkitűzés. Nagyon fontos az is, hogy az információ csere hatékonyabban történjen, illetve a rendőri erők között is, vagy a pénzügyi kérdésekben illeték és rendőrségek közötti információ csere hatékonyabban történje. Nagyon fontos a tanúvédelmi program. Sokszor ezeknek a tanuknak a vallomása döntő lehet a korrupció felgöngyölítésébe vagy a, finansz, a finanszírozás felhasználása. Az előbb hallottunk a 20-40 százalékról, mint egészen más adatokról is beszélünk. 20-40 százalék el, a források 20-40 vész el korrupció miatt. Azt kéne elérni tehát, hogy a fejlesztési segélyek, amelyek Európából érkeznek, tényleg el is jussanak a célzotthoz, vagy a címzethez. Ezért konkrét intézkedések kellenek, és egy megfelelő ellenőrzési mechanizmus. Jó lenne egy konkrét szöveggel kapcsolatban ezt még cserélni. Én azt gondolom, hogy az átláthatóság a legfőbb fegyvere a korrupció elleni harcnak, és úgy gondolom, hogy a felelősségvállalás is kulcsfontosságú, tehát nekünk is nagyobb felelősséget kell vállalni, illetve partnereinknek is. Így lehet csak elérni a jogállamisághoz. Azt hiszem, ez itt a neuralgikus pont, erre kéne odafigyelni. Köszönöm. Okay, thank you. Now I would like to give the floor to the... Köszönöm. Akkor megadnám a szót az árnyék előadóknak, a néppárté nincs itt. A szocialistáké a szó. Persze, hogyha a néppárt részéről bárki más hozzá szeretne szólni, elis, akkor mint árnyék előadó a szocialisták részéről. Grazie, Presidente. Gra- Köszönöm, köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm, hogy elmondták ezeket a fontos számokat. Nyilván nagyon hasznos ez a kollégám munkájához, illetve nekünk is, mint árnyékjelentés készítőknek. Tökéletesen egyetértek önökkel. Tényleg nagy a, erős teljes a kapcsolat a korrupció elleni harc, illetve az intézmények megerősítése között az átláthatóbb közigazgatás, a jó kormányzás között. Ebből a szempontból pozitívum, hogy az új keret 2015 után az új program végül is konkrétan a jó kormányzásra koncentrál, és prioritásként az elszámoltathatóság, az átláthatóság, korrupció ellenesség kerül előtérbe. Úgyhogy ez fontos lépés előre. Ezért szeretném megkérdezni, hogy mivel tudjuk, hogy milyen fontosak a mutatók, hogy meg tudjuk mérni ezeket a dolgokat azokhoz a célokhoz képest, amelyeket az új programban meghatározunk. Tehát szeretném megkérdezni azt, hogy hogy lehet főleg a jó kormányzásnál jó mérhető mutatókat megállapítani, mert ez eléggé nehezen kézzelfogható dolog. És ez is fontos pedig a korrupció harcban. A korrupciónak óriási a hatása a fejlődésre, a támogatásokra, a közszolgáltatások nyújtására, ezek mind-mind alapvető dolgok. Tehát, hogyha a korrupciót valamilyen visszafogó adónak tekintjük, amit a legkiszolgáltatottabbaknak kell megfizetniük a társadalomban, akkor végül is fel kell venni a harcot ellene. A múlt héten szavaztuk meg az állásfoglalást, az illegális pénzmozgásokat, az adóelkerülést. Ezek ugye kapcsolódnak a korrupcióhoz. Nyilván emlékeznek arra, hogy micsoda óriási mértékű ez a jelenség. És hogy a politikáink hatékonyak legyenek, hogy segítsünk ezt a jelenséget leküzdeni. Mert egyébként hiába segítünk. És ahogy Ignácio is elmondta, főleg az átláthatóság fontos. A múlt héten megszavazott állásfoglalásban főleg a kedvezményezettek szempontjából kérjük az átláthatóságot, a cégek, egyebek vonatkozásában, ugye a fantom cégek olyan pénzeket dugnak el, amelyek korrupciónak köszönhetően kerülnek hozzájuk, vagy az adóelkerülés segítségével, és aztán visszaforgatják a gazdaságba, Ugye ide tartoznak a terrorszervezetek is, erre utalt Ignáció is. Úgyhogy az átláthatóság talán az egyik legfontosabb eszköz, ami a kezünkben van. Úgyhogy itt az a kérdésem, hogy nemzetközi szinten vannak eszközeink. Például az Extractive Industries Transparency Initiative. De a kérdésem az, hogy önök szerint milyen hatással van mindez? aztán a 16-os cél is erről szól. Tehát amikor például jelen vannak a fejlődő országok a tárgyalások során ilyen szempontból, mert ugye jobban be kell őket vonni ebbe a feladatba és ennek megoldásába, hogy tényleg valós kormányközi tárgyalások folyanak itt a pénzügyi, adóügyi kérdésekről ugyanis úgy nem tudunk megfelelő eszközzel fellépni ezek ellen a jelenségek ellen, hogyha nem vonjuk őket is be megfelelően. <laughs> Végül szeretnék köszönetet mondani, nyilván, ahogy elkészül a jelentés, foglalkoztatunk a témával. Végül pedig annyit mondanék még, hogy nagyon sokszor korrupciót tapasztalunk a fejlődő országok részéről, amikor még csak kezdenti csirájában vannak ezek az adóelkerülések, stb. Ezek a cégek rendkívül profitot mutatnak fel ezekben az országokban, úgyhogy szerintem ez lehet a fészke a korrupciónak. Tehát ezért kérjük az átláthatóságot, és ezzel szeretnénk, hogyha bizonyos eszközöket alkalmazzanak, mint például az országonkénti jelentés, stb. stb. Köszönöm szépen. It's the only known shadow. Köszönöm szépen. Ális az egyetlen árnyékelőadó, akit be tudok azonosítani itt, úgyhogy bárki hozzászólhat most. Van-e valami megjegyzett Zeller úr? Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani a tanulmányért, amit elkészítettek, és az előadásokért. Ha most beleolvasok, akkor csak a frusztráció jön föl belőlem, mert ezek pontosan azok a példák, ahol aggodalmaink mindig voltak, most pedig feketén-fehéren itt olvashatom őket. A költségvetést illetően gyakran, amikor arról van szó, hogy a korrupció ellenes harchoz kössék őket, akkor a valóságnak áldozatul esik ez az elv. Mert be kell adnunk a derekunkat a kormányoknak, a terrorizmus elleni harcnak, a válságoknak, és megint csak ismétlődnek ezek a dolgok. Várjuk, hogy jöjjön egy jobb kormány, egy korrupció elleni harc. Aztán a farkával harap a macska, mert megoldást kell keresnünk. Nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy gyakorlati terminusokban megvalósíthatók legyenek a terveink, olyan módszereket kell találnunk, ahol biztosabbak lehetünk benne, jobban le vagyunk védve, hogy a pénz, amit tényleg segélyként az országon való helyzet javítására szántunk, eljusson azokhoz, akiknek szántuk, és ne bizonyos kevesek zsebében landoljon. Elnök, köszönöm. Hol Májer asszony? Igen, köszönöm szépen, köszönöm a tanulmányt is. Ez is mutatja, hogy mennyire fontos, hogy pontosan nyomon kövesse az ember, hogy ahova szálljuk a pénzeket, valóban odaérkeznek-e. Itt megint csak ezt a példát láttuk. És mindig áldozatul esünk annak, hogy utólag nem elemezzük, hogy mi történt a pénzekkel, a segélyekkel. Nem akarom elismételni, amit már önök is elmondtak. Nagyon sok minden közel áll hozzám, amit említettek. Az illegális finanszírozás, az adócsalások, Elislein kollégám már említette, hogy a kettő összekapcsolódik a korrupcióval. Természetesen a kettő erősíti egymást. Európában még sokat tennivalunk. Amikor az adó csalásról van szó, adó elkerülésről, akkor a multiknál ennek gyakran tanulj vagyunk a határon átnyúló cégeknél, és gyakran ez a színtere ennek a tevékenységnek. Itt is közpénzekről van szó, itt is más országokból kapott pénzekről van szó, úgyhogy azért erre is figyelnünk kell. Az átláthatóságról is szó volt. Igen, de hát ott a politikai akarat is. Néha a prioritások szükségszerűen átrendeződnek, de alapvetően arról van szó, hogy újra és újra egy teljes képet alkossunk. Ha mindig hagyjuk, hogy a prioritásainkat átrendezzék, akkor, ha a korrupciónak beadva a derekunkat, így teszünk, akkor megint rossz helyre kerülnek a pénzek. Úgyhogy valahogy a politikának is koherensebbnek kell lennie. A prioritásokat ki kell jelölni, és ezekhez ragaszkodni kell. Ez egyik dolog. A másik, hogy Európából és Európában jobban a tagállamok körmére kellene nézni. Aztán beszélnünk kell az adóparadicsomokról. Ez a saját kis házi feladatunk. És segítenünk kell egyes országokat abban, hogy fenntartható finanszírozási rendszert építsenek ki. Az információcsere, adó, csalás megakadályozására, az országjelentések, ez egy kitűnő hely erre. Ha mi magunk sem tartjuk ehhez magunkat, akkor soha nem működhet ez a rendszer nemzetközi szinten. A vállalkozásaink, cégeink, amelyek globális szinten dolgoznak, tőlük tanulhatunk, de ö, állandóan futkoshatunk utánunk, hogyha nem nézünk most a körmükre az adócsalás miatt. Aztán az úgynevezett corporate social responsibility. Szerintem ez a téma pont ide tartozna. Átláthatóság, Erről már csak akkor beszélhetünk, amikor megállapodunk a politikai akaratban. Köszönöm. Köszönöm, Lola Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát azban egyetértünk, hogy a gazdasági fejlődésre nagyon negatív hatása van a korrupció, főleg a legszegényebb országokban. Szerintem azt kéne fölmenni, hogy mi az oka a korrupciónak, és hogyan történik mindez. A korrupció tehát nagyon rossz hatással van, főleg a polgárok jó létére, és a kormány instabilitását is eredményezi. Miután folytonosan érzékelhető a korrupció, a politikai vezetőség körében is érezhető mindez, tehát nem tudnak megoldásokat létrehozni a lakosság számára, ez alása a demokráciát és a demokratizálódási folyamatot. Az intézményes korrupció is nagyon rosszat tesz a különböző projekteknek, alása a kormány és a kormány hivatalnokokba fektetett bizalmat. Általánosságban a általánosságban a közszolgáltatásokban vetett hitét rázza ezt meg a polgároknak tehát leginkább a közszolgáltatásokra van hatással. Sokszor beszélünk arról, hogy a alapjogok, a civil szabadságok, illetve a korrupció között milyen kapcsolat van, alapvetően ide tartozik a, ide tartozik a véleményszabadság, a gyülekezési szabadság. A fejlődő országokról beszélvén nagyon fontos az, hogy a az államnak milyen a gazdasági struktúrája. Hogyha nincs megfelelő jóléti elosztó rendszer, akkor létrejön egy privilegizált elit, gazdasági elit, amely folytonosan birtokolja ezeket a javakat. Azt várjuk, hogy az emberek vegyenek részt a politikában, vagy kérjék az átláthatóságot, de amikor az alapvető szükségleteiktől szükségleteikhez nem férnek hozzá, akkor ezt hogyan várhatnánk el? Az intézményesült korrupció ellen föl kell lépni, de hát ha a rabszolga sorban lévő emberek ezt hogy tehetnék meg? Azt hiszem, hogy egyébként, hogy az adópolitikán keresztül sok mindent lehet érni. Mit tehet az Európai Unió? Mi nem hiszünk a feltételrendszerben, hiszen ez az érintett lakosságnak tesz rosszat, és a korruptok malmára hajtja a vizet. Spanyolország nem kaptak európai nem kaptak európai segélyeket, bár nagyon komoly korrupciós szintről beszélhetünk számos spanyol hivatalban. Azt gondolom, hogy külpolitikánkban konzekvensnek kell, főleg a kereskedelmi politikában. A kereskedelmi politikánk és a harmadik országokbeli korrupt elitek között bizony van némi egybeesés. Ilyenkor fordítjuk a fejünket. Hogy lehet az, hogy az európai vállalatok hozzájuthatnak ezen korrupt országok természeti forrásaihoz? El is beszélt arról, hogy az európai vállalatok nagyon jól értenek ahhoz, hogy a fejlett országok, fejlődő országokban hogyan kerülhetik el az adók befizetését. elkezdünk beszélni erről a kérdésről itt a devében, és utána pedig az intában is téma lesz az, úgyhogy azt gondolom, hogy ki kell használni az alkalmat, és meg kéne próbálni harmonizálni, vagy konzekvensé tenni ezt a fajta szakpolitikát. Az EU-nak ahhoz is hozzá kell járulnia, vagy segítenie kell abban is, hogy a fejlődő országok igazságszolgáltatása és jogi rendszere is megfelelően fejlett legyen, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy bizonyos feltételeknek megfeleljenek ezek az országok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ja, <clears throat> vielen Dank von meiner Seite auch an... Neuheiser úr, igen, én is köszönöm az előadásokat, én is úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos téma. De, hogy bocsássam előre, hogy most nem kellene arról vitáznunk, hogy az egyik oldalon ott áll az EU, a másik oldalon pedig majd gondoskodunk arról, hogy a korrupció véget érjen a fejlődő világban. Körülbelül egy milliárd eurót vesztünk el évente, csadó, adócsalások, adóelkerülések és adóoázisok miatt. És ez az EU térségében évente. Úgyhogy pont mi az EU részéről hogyha perspektívet akarunk nyújtani az állampolgárok számára, aktív megoldást akarunk találni a probléma megoldására, enélkül nem látok jövőt az EU-nak. Pénzek, adópénzek, amelyeket jó szándékkal küldünk a fejlődő világba. Ezek ellenőrizhető, átlátható források kell, hogy legyenek. Nem szabad eltűrni a szabályszegéseket, de ezt hogy tehetjük meg az EU részéről? Mi a bizottságnak már adtunk iránymutatásokat erre, de szerintem elég általánosan vannak megfogalmazva az ellenőrzést meg kell szorítanunk, szakértőkre van szükségünk, aztán a whistleblower, a riasztási rendszert meg kell szorítanunk. Na most ezek olyan pontok, ahol azért szerettem volna részletesebb magyarázatot. Szerintem a korrupció ellen azért kell küzdenünk, mert ettől függ a stabilitása a fejlődő régióknak és a méltóság az állampolgáraiknak. Enélkül nincsen stabilitás, nem vehetik fel a harcot a depriváció ellen. Így aztán nagyon fontos, hogy szavahihetőek maradjanak a kormányaik, és mindent megtegyenek ennek érdekében. Négy területet szerettem volna kiemelni. Először is a támogatások. A költségvetési támogatásokat gyakran hibáztatják, hogy ezek elősegítik a korrupciót, hogy ez nem megfelelő eszköz a korrupciós esetek felfedésére, néha beadjuk a derekunkat, Én szeretném, hogyha a kritikus pontokra figyelnénk. A korrupció felfedésére több eszköz is létezik. Ott van például a sajtó. A sajtó mindig segíthet minket ebben, hogy elkerülhessük ezeket a csapdákat. Aztán ott van például a KKV-k példája, illetve a civil szervezetek példája, illetve a fejlődő országokban a jól kiépített igazságszolgáltatási rendszer, annak érdekében, hogy a korrupciót visszaszorítassuk. Elnök, köszönöm. Jörensz úr, és aztán Hautala asszony. <clears throat> Köszönöm. Két kérdésem lenne és egy megjegyzésem. Az első a következő. A feltételesség. Azért ez eléggé jó kifejlett, hogy bizonyos gyakorlatokra odafigyeljünk. Vannak olyan partnerek azonban, akik kevésbé szigorúak, és semmiféle feltételt nem szablak. Nos, hogy lehet felvenni a harcot a korrupció ellen egy olyan országban, amely partnerország, és ami más országokkal is partner? amelyek azonban a korrupciót gyakorolják. Úgyhogy valami dikotómia van ezen országok viselkedését illetően. Ö, önök hogy állnak ehhez, illetve az Európai Unió hozzáállásához. Például egy hitelt adunk egy országnak, egy fikinget se fizetnek vissza, ez teljes korrupciót eredményez, mi pedig azon szigorúan jártunk el. Másodszorban volna egy megjegyzésem, azt hiszem nem szabad képmutatónak lennünk, mert általában azt gondoljuk Európában, hogy amikor elérnek egy bizonyos fejlődési szintet, akkor ezt rá lehet kényszeríteni a partnerünkre. Pedig nekünk is évekig kell harcolni, sőt évtizedekig, hogy valamilyen fejlődési szintet elérjünk, amiről azt gondoljuk, hogy átültethető a partnereinkhez. Hosszú ez az út, és azt gondolom, minden egyes partnerre stratégiai jellegű tanulmányt kellene készíteni. Aztán korrupció és adózás. Amerikában ö, van egy törvény az adózásról, ami azt jelenti, hogy minden adófizetőnek adóbevallást kell készítenie. Még ha nem is alszik, vagy ha nem is lakik az Egyesült Államokban, minden évben adóbevallást kell készítenie Amerikában. De ha amerikai állampolgár, nem lehetne esetleg ezt javasolni a mi országainknak is? Ez persze nem zárná ki a korrupciót a mi állampolgáraink részéről ezen országokban, de partnerországok ugyanezt a gyakorlatot bevezethetnék. Tehát kiterjesztenénk az adóhatóságaink. hatóságaink ö, intézkedéseinek hatáját, és gyakorlatilag azt hiszem, hogy kisebb lenne a háló szem, amin keresztül át lehetne csusszanni. And, uh, Mrs. Hautala. Köszönöm, Hautala asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy hallhattuk ezt a tanulmányt. Hál' Istennek, hogy a korrupció most már a fejlesztéseket illetően, a segélyeket illetően nem tabu. Néhány éve még így lett volna. Az is egyértelmű, hogy az EU-n belül is folyik korrupció, ne legyenek illúzióink. Ezért egy korrupcióellenes jelentést készítetett a biztos tavaly. De Mi, mint EU nem élünk eléggé azokkal az eszközökkel, amik rendelkezésünkre állnak. A költségvetési támogatást már említették. Meg kell néznünk, hogy jelenleg ezt hogy definiáljuk. Ezek a jó kormányzathoz kötött szerződések, legalábbis Peebalks biztos ezt fogadtatta el 2012-ben akár általános, akár szektorális költségvetési támogatásról is legyen szó. Én nagyon remélem, hogy vitát folytathatunk a bizottsággal arról, hogy hogyan fonódik össze a jó kormányzás támogatása és a segélyezés, a korrupció elleni harc. Nagyon fontos a donorokkal való egyeztetés, és ahol az EU nagy donor, ott a korrupció ellen fel kell vennie a harcot. Erik Sulheim az OECD-től létrehozott egy mozgalmat, aminek az a, az elnevezése, hogy Tax Inspectors Without Borders, eh, tehát adófelügyelők határok nélkül. Szerintem az EU-s tagállamokban és a bizottságban ilyenfajta kapacitásépítést segíthetnénk szakértők bevonásával. Az átláthatóság nem tudom, az EU esetleg a jelenlegi eszközökkel élve a megújuló nemzeti erőforrásokra koncentrálva felülvizsgálhatná például az illegális fakitermelést, a túlhalászatot, a az illegális vadászati tevékenységeket és bányászatot, és így tovább. És hát ide illik nyilván a illegális tőke áramlás is. Aztán a segélyeket illetően szerintem amellett, hogy az adott segélyhez kötött feltételeket közzé tesszük, lehetne egy piros riasztó gomb, amivel bármikor le lehetne állítani ezt a folyamatot. És jelezi lehet, hogyha valakinek az a gyanúja fel, hogy visszaélnek a segéllyel. E, nem csak a donor oldalról, hanem a felszívó oldalról, és egyébként Finnországban ez már működik. Aztán állami vállalkozások hogyha erős a kormányzat, akkor az a tapasztalatom, hogy az állami tulajdonban levő cégek kezelése az egy szűk körben folyik. Talán az OECD kiadhatna egy iránymutatást arról, hogy hogyan lehetne ezt publikusabbá tenni. Végül említett a sajtó szerepét. Hogy mondjak el egy szomorú történetet egy olyan országból, ami nem igazán fejlődő ország, Azerbajdzsán, az egyik politikai fogoly, Hadija Ismailova, azért került börtönbe, azért ítélték el, mert nyilvánossá tett bizonyos információkat egy nagyon magas szintű korrupciós ügyről, amiben belekeveredett az elnök és a családja, és egy cég, amely a Delia Sonera, amely egyébként Finnországban, Svédországban is aktív telekommunikációs cég. Ami nagyon fontos az, hogy ne legyünk vakok. A reformoknak valóságosnak kell lenniük. És szerintem ezt biztosíthatjuk. Nem szabad, hogy szabadon áramoljanak a segélyek a fejlődő világba. Szükséges, és meg is tehetjük a felügyeletet. Elnök, köszönöm szépen. Bizottság. Szeretnének-e hozzászólni? Kérem, mutassa be magát. Köszönöm szépen. Susan Ville vagyok. A DEFCO-nál a közprojektek segélyezése osztályának a vezetője vagyok, és mellettem a korrupció ellenes osztályról a kollégám. Nagyon sok erőforrást vesztünk a fejlődő országokban a korrupció miatt. Igen, minden országnak megfelelő politikára van szüksége az állampolgárai védelme érdekében, hogy fenntartható politikákat folytassanak. A bizottság évek óta támogatja azokat az országokat, amelyek az elszámoltathatóságot és átláthatóságot támogatják a közbeszerzések és közkiadások területén 2012. decemberre intézkedési tervünk az adócsalás való elkerülés ellen. Ez jó példa arra, hogy a fejlődő országokat hogyan segítsük, hogy fair, átlátható, igazságos adórendszert építsenek, és az adócsalás és az adóelkerülés ellen harcoljanak. International efforts to curb tax evasion and avoidance and welcomes the international prominence given also the ongoing... A bizottságnak ez minden célja, ezért Addis Abebában megszerveztük például a konferenciát, az Addisi adó iniciatívát megteremtjük, annak érdekében, hogy a fejlődő országokban a kezdeményezéseket támogassuk, és kiemeljük a nemzetközi adóegyüttműködést. Itt látható erről egy gyönyörű nyilatkozat, ha kívánják, ezt kioszthatom. Kapacitásokat kell építenünk, és programokat fejlesztenünk a korrupció ellenes harc területén. Meg kell reformálnunk az állami költségvetéseket, a gazdasági bűnözés ellen fel kell venni a harcot, fejleszteni kell az igazságügyi rendszert, és korrupció ellenes pozíciókat kell létrehozni. A civil társadalmat be kell vonni, csak úgy, mint a sajtót, az auditáló intézményeket és parlamenteket. Vannak eszközeink erre a partnerországokkal, és vannak helpdeskjeink is, amelyet a Transparency International ellenőriz. 2010 után 15 után mi támogatjuk azt az elképzelést, hogy megfelelő jogi kereteket dolgozzunk ki a korrupció csökkentésére az ENSZ konvenciójának megfelelően. Ez a jövőbeni stratégiai megközelítésünknek az alapját képezheti. Köszönöm szépen! Köszönöm. Van-e más mondandója bizottság? Nem? Köszönjük. Kérem, mutatkozzon be ön is. Köszönöm, elnök úr. Zsil Pilájó vagyok. A szervezet bűnözéssel foglalkozó VG Home Affairs ben vagyok, osztályvezető helyettes. A korrupció elleni harccal foglalkozom tehát. Az EU-nak van egy átfogó szakpolitikája a korrupció ellenes harcban, jogszabályaink vannak, arról is, hogy hogyan kell együttműködnie a tagállamoknak, illetve hogyan kell a tagállami szakpolitikákat a külpoli, az ős külpolitikával egyeztetni. Ami a, a krim eh, állásfoglását illeti, két eh, észrevételem lenne. Az egyik a kereskedelmi politikára vonatkozik, a másik pedig költségvetés, illetve az EU-s, finanszi, az EU-s források eh, felhasználása. Az 55-ös ajánlásban, ez a foglalás 55-ös, vagy a krimállásfoglalás ötös ajánlása. Tehát a lényeg az, hogy a kereskedelmi politika és a korrupció ellenes harc között összefüggést kell látni, valóban, ezzel a bizottság is egyetért. A korrupció és és a külföldön történt megvesztegetés megakadályozák azt, hogy egyenlő, felt, egyenlő öm, standardokkal eh, harcoljunk a korrupció ellen. A beszerzéseknél az, az átláthatóságot megnöveltük, illetve a vám folyamatok esetében is. Vannak egyébként olyan példák, amelyek a fejlődő államokra vonatkoznak, például a kereskedelmi preferenciák, vagy az általános preferenciarendszer, GSP Plusnek is szoktuk ezt nevezni. Olyan országok kapták ezt, amelyek olyan nemzetközi egyezményeket írnak alá és ratifikálnak, amelyek a jó igazgatásról szólnak. Például az ENSZ-nek van egy korrupció ellenes egyezménye, ez is ide tartozik. Tehát egyértelmű a kapcsolat a kereskedelmi politika, illetve a korrupció elleni harc között. Egyetértünk azzal, hogy ezt még tovább lehet finomítani a korrupció elleni harcban. A DigiTrade-es kollégák egy új szakpolitikai anyagot dolgoznak ki a jövőbeni stratégiáról, ezt elvileg idén ősszel fogadjuk el. Nos, a jövőbeli kereskedelmi egyezményekben mindenképpen nagyon fontos a vetülete lesz ez majd a tárgyalásoknak. Malmström asszony egyébként tegnap ezt kihangsúlyozta, amikor az INTA szakbizottságban járt. Természetesen további egyeztetésekre van szükség az elkövetkezendő hónapokban, a két intézmény között is. A kereskedelmi politika és a korrupt korrupció ellenes harc összekapcsolása a GSP plusz rendszerben ugye látható. Autonóm kereskedelmi preferenciákat adunk az olyan országoknak, amelyek teljesítik a feltételeket. De nagyon fontos a korrupció ellenes harc, illetve a szervezett bűnözés elleni harc a nemrégiben aláírt társulási egyezményekben is szerepel Például az EU és Ukrajna között aláírt egyezményben is szerepel ez. A 3-as és a 14-es cikk szólnak erről. Ezen a kotonó utáni keretben is el kell gondolkodni. Még egy dolog, a Krim szakbizottság állásfoglalásának egyik ajánlása, a 90-es ajánlás, Ez arról szól, hogy az EU-s közbeszerzéseken nem vehetnek részt azok a vállalatok, amelyekről bebizonyosodott, hogy korruptak. A bizottság azt javasolta, hogy ezt a rendszert, ahol fekete listán szerepelnek ezek a vállalatok, ezt vizsgáljuk felül, hiszen az a cél, hogy védjük az EU pénzügyi érdekeit. Itt van egy pozitív fejlemény, ez pedig az, hogy politikai megállapodás született június 29-én egy kompromisszumos szöveg formájában, és idén valószínűleg egy későbbi alkalommal meg is történik ennek a szövegnek a jóváhagyása. Ez egy nagyon fontos fejlemény. A közbeszerzési eljárások biztonságosak lesznek, és a korrupciót sikerül azt hiszem nagy mértékben kiszűrni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most az előadóink következnek. Kérem, hogy zárják le a vitát. Röviden, ha lehet. Köszönöm. Hát nem lesz egyszerű ezt röviden összefoglalni. Nagyon rövid ráadásul, hogy az elnök. Az legutóbb, a legutóbb elhangzott dolgokat foglalnám inkább össze. Az EU-nak és a bizottságnak vannak nagyon iridésre méltó jellegzetességei, másoknak, másoknál ez nincs meg. Például az, hogy a kereskedelmi politikát össze lehet kötni a külpolitikával, a fejlesztési segélyekkel. Ezt más donorok nem tehetik meg és hogyha hogyha a politikai koherencia megnő ezen a területen, az nagyon jó tényleg. Mi a jelentésben azt mondjuk ki, hogy korai még ehhez az idő, és nem nagyon látható az jelenleg, hogy valóban összefüggnek egymással ezek a szakpolitikák. Azt hiszem, hogy jó indulattal is csak kísérletezésnek lehet nevezni ezeket az a korrupció ellenes politikákat, a bővítésben is, fejlesztési politikában is. Nem, nem egyértelmű, nyilván nagyon nehéz a bővítés során szerzett tapasztalatokat átültetni a fejlesztési politikával de hát erre lenne szükség. Nézzük a jelzőszámok kérdését. sokszor intéznek, hoznak hasonló kérdéseket. Mit lehet tenni? Nos, az EU és a bizottság a Transparency International, a Világbank és mások által használt mérőszámokat használják. El kell azt fogadni, hogy nincs olyan jelzőszám, ami mindig érvényes bármelyik országban meg kell nézni, hogy milyen típusú korrupciót akarnak megnézni, milyen ágazatot, milyen típusú programoknál. Itt vannak konkrétabb eszközök is, például a regionális paraméterek, ott van a nem csak euróbarométer van, hanem afrobarométer is, ott nagyon jó adatokhoz lehet hozzájutni. azt hiszem, hogy sokkal jobban nyomon követhető, hogy milyen reformokat hajtottak végre, vagy milyen szintű a korrupció. Ami a költségvetési támogatást és a feltételrendszer összefüggését illeti, erről sokan kérdeztek. Nagyon fontos, hogy a feltételrendszer érvényesüljön az EU szakpolitikákban, ez hasznos, illetve elkerülni, hogy, a, hogy rosszul használják fel a forrásokat. Például a szomszédsági politikában van a többet többért elv, de úgy véljük, hogy a fejlődő országokban ezt nem ugyanúgy gyakorolják, ezt az elvet. A feltételekhez kötés önmagában még nem stratégia. Többféle támogatás van, költségvetési rend, költségvetés szerint is, meg ágazat szerint is. Nem egyértelmű a szakirodalomból, hogy ez mennyiben működőképes. A kérdés az, hogy az EU szerint ez mennyire működőképes, és utána az EU delegációkat mindenről tájékoztatni kéne, és aztán természetesen a visszacsatolás sem lényegtelen. A különböző megközelítés, a feltételrendszer összekapcsolása, és főleg azon kérdés kapcsán, hogy mit tehetünk akkor, hogyha mások nem olyan szigorúan állnak a feltételekhez. Eléggé anekdotikus jellegű, de igaz. A nagy tavak vidégén van egy ország, ahol a donorok közösen álltak hozzá a korrupcióhoz. Volt egy botrány ugyanis, ami kitört az egyik ágazatban, és a donorok reakciója az volt, hogy visszavonják abban az ágazatban a finanszírozást. Úgyhogy a kormány megkérdezték, hogy mennyiről van szó, hogy más kedvezményezethez fordulhassanak és amikor megértették, hogy a moodys is ez gyakorlatilag tükröződni fog, és ez a beruházási lelkesedést is befolyásolja, akkor nagyon aggasztotta őket ez, és reformokat ígértek, tehát odafigyeltek erre. Talán a következtetés, amit le kéne vonni, az az, hogy nem olyan könnyű a kormányokra nyomást gyakorolni pénz formájában, talán egy ország hírnevére, vagy a kereskedelmi megállapodások keretén belül lehetne hatni. Ez hatékony eszköz lehet. Aztán egy másik dolog, talán a képmutatásra utalnék, hogy azt várjuk, hogy a fejlődő országok is olyan szintre emelkedjenek, mint az európai országok hát azért azt is meg kell mondanunk, hogy még mindig van korrupció az európai országokban is. Tehát miért feltételeznénk azt, hogy minden egyes euró, ami a fejlődő országokba kerül, nem vesz, vész el a saját ö, ö, hálózatunkban, ö, teljesen irreális lenne ezt képzelni. Tudom, hogy nagyon nehéz kimondani, de mégis mennyi korrupció elfogadható, a hatás terén, amikor valaki támogat egy országot. Tehát van egy bizonyos szint, amit ugye el lehet fog, fogadni, de hát mégis hol van ez a küszöb érték? Ezt nehéz eldönteni. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök. Nagyon köszönöm ezt az érdekes eszmecserét. Azt még nem tudjuk, hogy a módosítindítványok hatá- bádásának határideje mi, mert a LIBE, a felelős szakbizottság még nem adta meg. Úgyhogy akkor térjünk tovább a következő témára, a dél-szudáni humanitárius válságra. Nyilván ez rendkívül ö, aktuális téma, hiszen Dél-Szudán függetlenségének negyedik évfordulóján továbbra is az erőszak él, és két millió embert arra kényszerített, hogy otthonaikat elhagyják. Több mint fél millió a dél-szudániak közül zömében gyerek, akik a szomszédos országokba menekültek. Az ENSZ szerint több mint 2,75 millió ember, a lakosság negyede szenved élelmiszer hiányban egészen az év végéig. Mivel, és amíg egyre nagyobbak a szükségleteik, a további harcok veszélyeztetik a segélyek eljutását oda, illetve a nemzetközi humanitárius szabályokat súlyosan megsértik mégpedig mindenféle ö, büntetés nélkül. Elnézésüket kérem, kérem a, ö, az előadókat, hogy jöjjenek ide a pódiumra, ö, hozzák magukkal a táblájukat, elnézésüket kérem, ö, azt mondták, hogy túlságosan gyorsan léptem tovább. Well, now, now we can, we can start. Uh, Nos, most akkor újra kezdhetjük. Tehát nagy örömmel üdvözlöm kiváló szónokainkat itt uh, a bizottságban. Jean-Louis de Brouwer urat, aki az ECO főigazgatóságot képviseli, Joyce Luma asszony, a ö, uh, világélelmezési program képviseltében Lila Peters asszonyt, a UNICEF és Oscar Mundia urat az ENSZ főképviselte részéről, a menekültügyi főképviselje részéről. Először de Brower úrnak adom meg a szót, és kérem 5-7 percig beszéljen csak. Tudom, hogy nem hosszú az idő, de remélem sikerülni fog. Rendben. Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok mindannyiuknak. Tisztelt elnök úr, mivel ma július 14-e van, részben francia fogok beszélni. De ez nem érdekes, mert mindegy, hogy angolul vagy franciául beszélek, attól tartok, rendkívül nagy problémákról kell beszélnünk a humanitárius helyzet kapcsán. Ön is említett elnök úr bevezetőjében, hogy a délszudáni válság, amely még mindig hármas szinten él, az ENSZ meghatározása szerint az egyik legnagyobb humanitárius válságos helyzet a ma világszerte. Körülbelül 1 millió 600 ezer ember kellett, hogy elhagyja otthonát Dél-Szudánban, 600 ezer menekült található a szomszédos országokban, és 165 ezer ember a civil védelmi zónákban az ENSZ felügyelete alatt. Vissza fogok térni ezekre, most még csak azt szeretném elmondani, hogy egyre inkább regionális jelleget ölt ez a válság, és a szomszédországokat országokat rendkívüli módon sújtja, mert óriási méretekben érkeznek a menekültek és az otthonukat elhagyni kényszerülők. Krisztus Tirianidis úr, aki a humanitárius kérdésekért felelős, biztos olyan hat héttel ezelőtt Dél-Szudánba utazott, és Etiópiába is eljutott egyértelmű üzeneteket közvetített, ezt aztán megismételte a közös sajtó közleményben Mogherini asszonynal együtt. Ezek az üzenetek pontosak, szolidaritásról szólnak a délszudáni lakosságot illetően, hiszen szenvednek és rendkívül frusztrált helyzetben vannak. a humanitárius dolgozóknak munkáját mindenképpen el kell ismernünk, akik rendkívül nagy kihívásnak kell, hogy megfeleljenek, hiszen 2013. decembere óta 30 ilyen humanitárius munkatárs veszítette életét Dél-Szudánban, és hogy 10 ügynökség raktárát fosztogatták ki április óta, vagy rombolták le. Két szám, ami jelzi, hogy milyen nehéz körülmények között kell a humanitárius segítséget nyújtó dolgozóknak a feladatukat ellátni. Az elnök úr jelezte azt is, hogy a helyzet közép és hosszú távon is fenntarthatatlan. Két szempontból is. Először is a politikai okainál fogva a humanitárius következményeivel kell szembenéznünk két klán ö, harcában, akik privilegiumokért és hatalomért küzdenek, és akik bármit is mondanak, abszolút fittyet hánynak a szenvedésre, Eh, amit eh, ez a nép körében okoz, akiknek eh, pedig a védelmét kellett volna biztosítaniuk. Ugyanakkor emlékeztetni kell arra is, hogy az ellenzék vezetője is felelős a kormányban. A helyzet fenntarthatatlan, a nemzetközi humanitárius közösség erőfeszítéseire van szükség, de a kollégáim, eh, akik szintén el fogják mondani eh, saját szemszögükből a helyzetet, emlékeztetnek arra, hogy eh, egyre nehezebb a szükségleteket kielégíteni, az elvárásoknak megfelelni. Nyilván önök is nagyon jól tudják, hogy miért, hiszen egyre nagyobb méreteket ölt ez a humanitárius válság, amelyel ma szembe kell néznünk. Szigenides úr, amikor visszatért, június 16-án társelnöke volt O'Brien úrral együtt, aki a Genfi új felelős a, egy műveletnek. Ez már a második ilyen jellegű, amit március óta a régióban szerveztek. Ugyanis pénzeket elvittek, voltak ígéretek, hogy 245 millió eurót fognak kapni, ez nem kis összeg, de ez nem elegendő az év végig becsült szükségletek fedezésére. Nos, ezzel mielőtt még átadnám a szót kollégáimnak, el szeretném mondani, hogy milyen borzasztó az erőszak, amely jelzi ezt a konfliktust. Felolvasnék egy szöveget angolul. Legalább 172 nőt és lányt raboltak el, és legalább 79-et erőszakoltak meg többszörösen legalább kilenc külön esetben a nők és a lányok a sátraikban azért haltak meg, mert felgyújtották őket. Öt faluban lelőtték őket, miután többen megerőszakolták őket. Ez az ENSZ misszió jelentése, amely június 29-én jelent meg, a túlélők beszámolója alapján a kormány vezette egységből. Ez az ENSZ biztonsági tanácsa júniusban egy olyan határozatot hozott, hogy ezek háborús bűncselekmények, és megvan az alapunk arra, hogy az emberiség ellen követtek el bűncselekményeket mind a kormány, mind az ellenzéki erők, és ugyanez az ENSZ határozat utal arra, hogy egyre etnikai jelleget ölt ez a konfliktus. Nos, mi a megoldás? Azt hiszem mások is, akik ebben a témában hozzászóltak, azt mondták, hogy humanitárius a válság, de a megoldás politikai jellegű lehetne. Rövid távon nem látjuk, hogy hogyan lehetne megoldani mindezt, és ugyanakkor a délszudáni gazdaság is visszazuhan, hiszen a, a, a válság legmélyebb pontjára került. Ennyit szeretem volna elmondani, tisztelt elnök úr. Nem szabad elfeledkeznünk, hogy milyen erkölcsi, humanitárius a felelősségünk soha, ma duplán, nem Dél-Szudán miatt. Köszönöm. And, uh, Köszönöm szépen. Luma asszonynak adom meg a szót. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Üdvözlök mindenkit! Dél-Szudánban nagyon rossz az élelmiszerellátás a legutóbbi tanulmányok szerint. 4,6 millióan néznek szembe a következő három hónapban éjséggel. 6-ból egy dél-szudáni gyerek 5 év alattiakról van szó, alul táplált. A gazdaság nagyon leterhelt a magas katonai költségek miatt. Az élelmiszer és az üzemanyagárak nőnek, ez pedig további terheket nő a lakosságra, amely már amúgy is elszegényedett. Az erőszak hullám hozzájárul a már eddig is rossz helyzet romlásához. Több százezren el kellett, hogy meneküljenek. Nagyon sokan az ENSZ-nél keresnek menedéket. Nagyon sokan életüket vesztették, és elvesztették sokan a megélhetésüket. Most van az ültetések ideje, de nagyon sokan nem tudnak majd vetni az idén, és ez azt jelenti, hogy nagyon romlani fog a helyzet. Ez a fajta élelmiszer és erőszakválság példanélküli. A konfliktus a területeken egy integrált, gyors reagálási mechanizmust indítottunk be 2014-ben. Élelmiszersegélyeket nyújtunk, mobil csapataink vannak, és légiszállítmányokat szórunk. 27 mobil csapatunk van, és több mint 90 helyen folytatunk mentéseket. Ez nem csak a Nílus felső szakaszára korlátozódik ez a segítségnyújtás, hiszen látjuk, hogy a viszonylag békés területeken is egyre nagyobb a szükség. Nekünk az a célunk, hogy rövid távon megoldjuk az élelmiszer hiányt. Az UNICEF-fel együtt 2011. júliusában egy közös projektet indított be. Ennek köszönhetően a prevenció és a kezelési terápiákat is felállítottuk az alultápláltságra. Élelmiszert, készpénzt és bónokat osztunk élelmiszerre. Az idén 2,2 milliónyi embert segítettünk meg. Együttműködünk az Európai Bizottsággal, és nagyon hálás vagyok az önök segítségéért, de egyre nehezebb a tevékenységünk, mert egyre fokozódik az erőszak, és így nehezen érjük el a konfliktuszónákban a segítendő embereket. Néha megtagadják a hozzáférést, néha pedig túlságosan veszélyes a humanitárius segélyszervezetek számára. a mobil csapatoknak a méretét a veszélyhelyzetekhez igazítottuk, és vannak olyan idők, amikor maguk a közösségek mondják, hogy nem menjünk oda, mert túl veszélyes a terület. A nemzetközi közösséggel együttműködünk, és néha túlélési csomagokat osztunk ki, ezek vetőmagvakat, moszkitóhálókat, és magas proteintartalmú kekszeket, illetve halászeszközöket tartalmaznak. Az, az áruk szállítása Dél-Szudánban gyakorlatilag ellehetetlenedtek, nincsenek már biztonságos folyosók. Láttuk, hogy a teherautó konvojokat fel kellett függesztenünk. Egyre nehezebb az élelmiszer szállítása mert a fegyveres csoportok ellenőrzik az útvonalakat. Széttöredezett az ország, és most az ENSZ katonai védelmére támaszkodunk, amelyek közút és vízi úton védik a szállítmányainkat. országnak a 60%-a megközelíthetetlené válik az esős évszakban. Úgyhogy nagyon kevés az az időszak, amikor szabadon mozoghatnak a teherautók. Nagyon kevés élelmiszer tudunk kiosztani az erőforrások hiány miatt, illetve a fenyegetett helyzet miatt. Az idén egyébként egyre többen szorulnak rá erre a segélyre. Nagyon költségesek a légi szállítások, de bizonyos helyeken elkerülhetetlenek. Csak így tudjuk elérni a lakosságot. 2015-ben korlátozottak az erőforrásaink de prioritásokat kell felállítanunk. Alapélelmiszer ellátás 250 ezer embernek például, és csak a legnehezebb helyzetben levő közösségek segítése. Csak két-három havonta tudunk bizonyos helyekre eljutni, pedig havonta lenne szükség a segélyekre. Úgyhogy kétségbe esetem próbáljuk a következő hat hónapra 183 milliós összeget, ami szükséges a működésünkhöz összeszedni. Ha továbbra is prioritásokat kell felállítanunk, akkor a populáció egy része véglegesen élelmiszer nélkül marad. Dél-Szudánban nagyon nagy nemzetközi támogatásra van szüksége. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a legrosszabb helyzetbe helyzetben levőket támogassuk, és köszönjük, és nagyra tartjuk a bizottság és a tagállamok támogatását, nem csak a gazdasági, pénzügyi, hanem logisztikai támogatást is. Köszönöm szépen a figyelmüket. Jó, Mrs. <clears throat> Köszönöm szépen. Peter, asszony következik, parancsoljon. Jó napot kívánok. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, kedves kollégák. DJ Eko, DJ Fko, külügyi szolgálatbeli kollégák, ENSZ-béli kollégák, illetve a civil társadalom képviselői. Nem nagyon van időnk arra, hogy a PowerPoint prezentációma végig menjek, úgyhogy néhány szóval hadd a témáról. A UNICEF dél-szudáni referatúráján dolgozom. Köszönet az Európai Uniónak a DigiDevCo-nak főleg, hiszen nagyon-nagyon nagy lelkűen támogattak minket 15 ECHO. 15 millió eurót kaptunk a DJ ECHO-tól. Ezzel a támogatással sok mindent sikerült elérnünk, több gyerek életét megmentettük. Elmondanám, hogy mit sikerült elérni. Ezzel az általános segítséggel az DJ echo tól és másoktól, tagállamoktól. 63 ezer gyerek életét mentettük meg, akik alultápláltak voltak. 2,6 millió gyereket sikerült beoltani gyermekbénulás ellen, illetve gyerekeket vissza tudtunk terelni az iskolába. Ez a nélkül támogatás miatt jött, jöhetett létre. A kérdés, hogy milyen lesz a dél gyerekek jövője. Néhány nappal ezelőtt ünnepeltük a délszudani gyerekek esetében a függetlenség negyedik évforduló, évfordulóját. Négy év alatt a gyermekjogokat sárba tiporták. Brutalitás, tömeges gyilkosság, és az ekhos kolléga említette, a gyerekek meggyilkolása és a gyermekek, a lányok, az asszonyok meggyilkolásának azonnal véget kell, venni, véget kell vetni a nemzetközi közösségnek mobilizálni kell magát, hogy ezt a hihetetlen brutalitást megállítsuk. A nemzetközi közösségnek azért is erőfeszítéseket kell tennie, hogy oda juthassunk a terepre, hogy tudjuk, hogy pontosan mi történik, illetve hogy alapvető szolgáltatásokat nyújtsunk. A WFP is kolléga mondta az imént, hogy nagyon komolyan alul vagyunk finanszírozva Partnereknek föl kéne mérnie, hogy hogyan lehetne újabb finanszírozási módokat találni, illetve a fejlesztési problémákat hogy lehetne megoldani. A fejlesztési szükséglet sokkal nagyobb, mint a humanitárius költségvetés, tehát nagyobb dimenziójú reakcióra van szükség, de a jelenlegi humanitárius finanszírozás jövője is kétséges, ezt is fönn kell valahogy tartani néhány észrevételünk vagy elképzelésünk lenne erre vonatkozóan. Szeretnénk, hogyha azon gondolkodnának, hogy a jelenlegi élelmezési programokat hogyan lehetne megnövelni, a WFP-vel, a World Food Programmal együtt közösen tesszük ezt, illetve egyéb nemzetközi partnerekkel. A gyermekek iskolázása is nagyon komoly probléma, e- erre is nagyobb finanszírozás szükséges, ide az iskolaépítés is ide tartozik. Jó lenne, ha az EU ezzel is foglalkozna, és ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Nem használta fel az összes idejét, mondja az elnök. Mondja ezt úr az utolsó. Yes, uh, thank you very... Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Megköszönöm, hogy szólhatok Önökhöz a mai napom. Az én feladatom igen egyszerű. Az előttem lévő három hozzászóló már nagyon sok mindent elmondott ugyanis. A válság regionális dimenziójáról szeretnék beszélni. Leginkább arról hallottak idáig, hogy a belső dimenziója hogy néz ki ennek a válságnak, most a regionális dimenzióról beszélni. Gyorsan egy PowerPoint előadást szeretnék tartani, négy országra volt hatással a válság. Tíz évvel ezelőtt, illetve egy hónappal ezelőtt történt ez, amikor a CPA-t aláírták, Jelenleg 735 ezer 738 ezer délszudáni menekült van a régióban. Nemrégiben ismét intenzívebbé váltak a harcok, ezt említették az előttem szólók is. Ez azt jelenti, hogy nem csak Dél-Szudánon belül vannak olyanok, akik elhagyják otthonukat, hanem Szudánba is menekülnek. Láthatjuk azt is, hogy a régióban a menekültek profilja milyen, általában nőkről és gyerekekről van szó, 80%-uk nő és gyermek. Úgyhogy ez egy nagyon sérülékeny csoport, így aztán célzott intézkedésekre van szükség. Dél-Szudánon belül, ne feledjük, vannak szudáni menekültek is. Ezek a szudáni menekültek, ezeknek a többsége ben, vannak, ez a központja a, ez, ez a központja a segélynyújtásnak. A kérdés az, hogy hogyan tudunk megfelelő anyagi és egyéb támogatást adni ezeknek az embereknek, akik a felső Níluson és a Unity States-ben vannak. Gyakorlatilag a lehetetlenség határán van ez a vállalkozás. Nem is emlékszem, ki mondta ezt, de mi egy nagyon veszélyes üzemben dolgozunk, de emberéleteket próbálunk menteni. Láthatják az adatokat, ezekről nem beszélnék, csak annyit, hogy ami a széls, jobboldali szélen vannak, azok a, a Dél-Szudánból várt menekültek száma, tehát év végéig valószínűleg ennyi dél-szudáni menekült lesz. De Szudánon belül körülbelül 5000-rel kevesebb a menekült, mint, a te, mint az előrejelzés az év közepén. Ez is mutatja, hogy milyen drámai a menekülés folyamata. Következő dia, ez egyfajta pillanatkép arról, hogy milyen mértékű az elvándorlás Dél-Szudánon belül, illetve Dél-Szudánon kívül. Összességében két és fél millió emberről van szó. Ők mind olyan emberek, akik elhagy, arra készültek, hogy elhagyják otthonukat. Tehát Dél-Szudánon belül 265 ezer, és még az egyéb országokban is. Erről majd még beszélünk. A következő dián arról szól, hogy a politikai megoldásra van szükség. A humanitárius segély rossz segély, hiszen az igazi megoldás a politikai megoldás. a humanitáris oldalról minden dolgozó arra sürgeti a törvény, illetve a politikusokat, a döntéshozókat, hogy politikai megoldást hozzanak. Nos, még egyszer hangsúlyoznám, hogy Dél-Szudánon belül komoly gond az, hogy honnan tudjuk, hogyan tudjuk a menekülteket megvédeni. A második fontos dolog, amit mondanék, az, hogy a befogadó közösségeket, befogadó kormányokat támogassuk. Tehát azokat a területeket, ahova menekülnek a menekültek. Uganda északi része, Kenya északi része, Etiópia keleti része, Szudán déli része. Ezek olyan térségek, ahova menekültek, menekültek, de e- eleve nagyon rossz ezeknek a befogadó közösségnek is a helyzete. Mi, akik ezzel foglalkozzunk, tudjuk, hogy az első vonala a segítségadásnak a befogadó közösségek segítése, hiszen nélkülük, az ő támogatások nélkül nem tudunk a menekültügyi problémával foglalkozni. Tehát segíteni kell azokat a közösségeket, akiknek meg kell birkózni azzal, hogy nagyon sok menekültet kell befogadni. Tehát konkrét védelemre van szükség ezeknek a közösségeknek. Mind a négy országban nyitva tartották a kormányok a határaikat, és ez nagyon fontos. A védelmi mandátum kapcsolatra vonatkozóan, hiszen úgy lehet a leggyorsabban a menekültekhez hozzájutni, hogyha nyitva vannak a határok, és ez ideig megvalósult. Megfelelő földterületet is kaptunk. Néha ez nem volt egyszerű, de általánosságban elmondhatom, hogy megfelelő mennyiségű földterület áll a rendelkezésünkre, és amikor ez nem történt meg, az nem az akarat hiánya miatt volt, vagy hajlandóság miatt, hanem sokszor a központi kormány, illetve a regionális kormány másként gondolkodnak a dologról, tehát elég hosszú és bonyolult folyamat az, hogy földterülethez jussunk. A menekültek segélyezésének koordinálása négy országban, nos ez ehhez egy Refugee Response Plant dolgoztunk ki, ez mind a négy országra vonatkozik. Erről is beszélünk majd rövidesen. A regionális menekültügyi terv eltérő a négy országban. 39 partnerünk van a nemzetközi közösségből, és a nagy lelkű támogatásért köszönet illeti az EU-t, illeti az, illetve az ECHO-t. Mind a négy országban segítettek minket. Nem olvasnám ezt föl, mert elnök úr szúros szemekkel néz rám. Nyilván letelt az idő, de nagyon fontos az, hogy az alapvető anyagi szükségletek meglegyenek. Ezt gyakorlatilag ez fedi. Élelmiszerre van szükség, egészségügy, lakhatás, oktatás, védelem, illetve tisztálkodószerek. Ez az öt legfontosabb dolog, erre van leginkább szükség. Sajnos annyi forrást nem kaptunk, amennyire szükség lenne. A kéréseink 60%-át teljesítették csak. Hogyha nem jutunk hozzá a fennmaradó összeghez, az azt jelenti, hogy a kötelességünk, kötelezettségünket nem fogjuk tudni ellátni, és ahogy a VFP és kollega is mondta, Kenyában, Ugandában és dél is kevesebb élelmiszer jut, illetve kevesebb finanszírozás jut az élelmiszerre, ezen a területen tényleg nagy támogatásra van szükségünk. Elő szokott fordulni az, hogyha menekülteknek nincs elég élelmiszere, és a befogadó közösséggel kell osztozniuk az élelmiszeren, akkor ebből konfliktus alakulhat ki. Nézzük a következő diát. Itt egy dolgot hangsúlyoznék ki, nagyon fontos a folytonos védelem, hogy a kormányok segítsenek, illetve hogy a befogadó közösségeket segítsük, támogassuk ezekben a létfontosságú területeken. Egyébként nagyon sok kíséret nélküli gyermek van, körülbelül 5000. A menekültek a menekültek körében a családok általában női családfővel rendelkeznek. Következő dia, sőt az, az utáni. Ezek a nagy prioritásaink, a fontos prioritások a különböző országokra lebontva. Egyébként van itt egy egybeesés. Nagyon fontos az élelmiszerhez való hozzájutás, víz, oktatás, erre mindenhol nagy szükség van. A gyermekek fák alatt tanulnak, néha létrehoznak egy idéglenes iskola épületet. A kollégák mondták, hogy ez a konfliktus elhúzódik, nem valószínű, hogy hamarosan megoldódik, és amikor a gyermekek sokáig nem járnak iskolába, akkor mindenképpen be kell fektetni az, abba, hogy iskolázottak legyenek, tehát amikor visszatérnek lakhelyükre, akkor aktív részesé lehetnek a társadalom felépítésének. Vannak olyan menekültek egyébként, akik tíz éve hagyták el otthonukat, vannak olyanok, akik már harmadszor menekülnek el egyik helyről a másikra, és sokan együttműködnek velünk, mert Ugandában, vagy Kenyában, vagy Etiópiában oktatásban részesültek, tehát az oktatás rendkívül fontos számunkra, ebbe kell beruházni, hogyha másban nem is fektetünk bele, ebbe muszáj. Következő dia, ezt kérném. Nagyon gyorsan kitérnék az országokra. Etiópiában jelenleg 267 ezer menekült van. Ezeknek egy nagy része nem régiben érkezett, úgy látom nem nagyon van időm. Kenya, 46 ezer. Infrastruktúrális problémák vannak itt. Dél-Szudán, itt a menekültügyi helyzet a legsúlyosabb. Mi a következő? Szudán. Itt több mint 80 ezer menekült érkezett csak idén. Uganda. Itt gyakorlatilag előre jósolható volt a menekült hullám, de köszönet az ugandai kormánynak, hogy nem csak táborokban tudja elszállásolni a menekülteket, hanem falvakban is. Ami pedig a regionális menekültügyi tervet illeti, látható, hogy mik a szükségletek az egyes országban nem olvasnám fel, látható. Következő dia Szeretnék még egyszer köszönetet mondani az EU-nak és az ECHO-nak a folyamatos támogatásért. A dél-szudáni menekültügyi válság nagyon sokáig fog tartani, még akkor is, hogyha holnap politikai megegyezés születne, nem túl valószínű, hogy haza vándorolnak a menekültek, főleg azért, mert másodlagos, illetve harmadlagos menekültekről van szó, tehát második harmadik menekült táborukból is kénytelenek voltak elmenekülni. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen. Very interesting, but... Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt, bár kicsit hosszú ideig tartott, de mielőtt megkezdenénk a vitát, megnézzünk egy rövid videót. Nyájáz története a címe, a dél-szudáni ENSZ misszióról. an baka hukun ga ma ruje shan ka ga je ma shan ga ma duwan ka hawa hawa na zara na zara kai yan na ni ruwa wa mu mutum ne a tunin kon so po siang siang ini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 have uh, two speakers. Rendben, köszönöm. Guerrero úr, a következő hozzászólunk. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az összes előadónak, ezekért a beszámolókért, az előadásokért, különös, tek, különös tekintettel azokra. Luma asszony és Peters asszonynak, akik olyan szervezeteket képviselnek, akiknek a területen, tehát a terepen vannak dolgozói, akik az Európai Unió nevében is dolgoznak. Hálás vagyok nekik, tudom, hogy ilyen nehéz helyzetben, ilyen drámai és fenntarthatatlan helyzetben milyen nehéz dolgozni. Tudom, hogy saját életükre, minden nap életükre is súlyos hatással van ez. Hallottunk adatokat arról, hogy hány ember szenved súlyos éhségben, éhénységben, akiknek el kellett menekülniük otthonról. Egy háború közepette, erőszakos, erőszak közepette. Megismertük ezeket az adatokat, és megha- megnéztük ezt a szörnyűséges videót, amely arról is beszámol, hogy a nőknek, nőkre és a gyermekekre milyen hatással van mindez. Engedjék meg, hogy 7-8 gondolatot megosszak önökkel. Ez egy nagyon súlyos humanitárius válság. Egy háborús konfliktus nyomán született, tehát egyértelmű ennek az oka. Csak politikai megoldással lehet ezt, meg, ezt ennek véget vetni, tehát hogyha helyreáll a béke, egy, egy olyan ország, ami nemrégében lett független, egy háborús konfliktusba keveredett, és ez egyre inkább a saját bukását jelenti arra kérném a külügyi főképviselőt, hogy mindent tegyen meg azért, hogy ez a béke végre megszülethessen. Nem tudom, hogy helyese az információm, de amikor legutóbb Szudán napirenden szerepelt általános ügyek tanácsán, tavaly decemberben volt, tehát fél év eltelt azóta, a helyzet súlyosbodott, intenzívebb lett a háború, a válság. Azt hiszem eljött az ideje annak, hogy a legmagasabb politikai szinten is határozott lépést tegyenek az Afrikai Unióval együttműködésben. Az imént hallottuk az egyik vendégünktől, hogy ez egy regionális konfliktus. Nem csak Dél-Szudánban van ennek hatása. Így aztán úgy gondolom, hogy az Afrikai Unió bevonása és fellépése rendkívül fontos és döntő erejű lehet. Tehát politikai szempontból az EU-nak föl kéne lépnie a főképviselőn keresztül, a külügyi tanácson keresztül, illetve, mint említettem, fontos, hogy kapcsolódjunk az Afrikai Unióhoz. Második dolog, forrás. Korábban Lomár asszonyal elbeszélgettem, aki az ENSZ élelmiszer alapjánál dolgozik, elmondta, hogy az első évben gyakorlatilag sikerült ellátni a szükségleteket, az élelmiszer szükségleteket, de a második évben, miután intenzívebbé vált a válság, és voltak előző évi deficiteik, deficitjeik, így már nem tudják megoldani az élelmiszerek eljuttatását. Egyébként a mezőgazdaság jövetetek és háborús konfliktusok áldozatául estek, tehát a mezőgazdasági termelés nem állt helyre, és a fegyverkezés is alapvetően megváltozott. Ugye korábban az esős időszakban fölhagytak a háborús konfliktusokkal. Most már nem így van, most már olyan fejlett a háborús technika, hogy folytatják az első évszakban is a háborút. Harmadik téma, oktatás UNICEF. A szakbizottság minden tagja tudja, hogy a szakbizottság szeretné azt elérni, hogy azok a gyerekek is oktatáshoz nyújtsanak, akik, eh, akik háborús konfliktusok közepette élnek, vagy humanitárius válsághelyzetben. Különböző kezdeményezéseket indítottunk, melynek az a célja, hogy oktatásra, tehát háborús konfliktusokban élő gyermekek oktatására nagyobb összegeket tudjunk fordítani. Péter Szaszony, az UNICEF képviselője is beszélt erről. Tehát egymásra, egymáshoz adódnak az ilyen jellegű szükségletek. Még egy dolog. Egy terepen dolgozó civil szervezet beszélt arról, hogy a prioritásos övezet definícióját ki kell teljesíteni. Amikor kevés a forrás, akkor logikus azokra a helyekre koncentrálni, ahol valószínűleg nagyobbak a szükségletek. Eddig a donorok alapvetően a Unity State-re, a felső Nilusra és a Dzsonglai államra koncentráltak. De így, hogy elterjed, a, vagy kiterjed a válság, azt gondolom, hogy a prioritásos zónákon túl terjed az a terület, ahol szükség lesz a fellépésünkre. Még egy dolog, többen is utaltak rá, de itt mindig el szoktuk mondani, hogy össze kell kötni a humanitárius segítséget, illetve a fejlesztési politikát. Kérdezem, hogy az ECHO és az EFCO mennyire hangolják össze a fellépésüket a jelenlegi válsággal kapcsolatban. Köszönöm. Mr. Celleren. Köszönöm. Celler úr először. Köszönöm szépen, elnök úr. Dél-Szudán nem először szerepel itt napirenden, és sajnálatos módon önök sem tudtak többet mondani, mint amit eddig tudtunk róla, sőt, úgy tűnik, hogy csak egyre romlik és éleződik a helyzet. 2011. januárjában uniós választási megfigyelőként a délszudani függetlenség kért folytatott szavazáskor részt vettem ezen a misszión. Nagy volt az eufória, ugyanakkor Berlinben a dél-szudáni szomszédom azt mondta, hogy a függetlenség dél nem hozhat ö, sikert és boldogságot, mert a hadurak majd harcá ö, fejlesztik az ellentéteket, és miattuk az ország tönkre megy. Hogyha megnézem az északi föld kőolaj tartalékokat, azok gyakorlatilag kimerültek Szudán számára, mert egész egyszerűen kivonulnak a piacról a cégek, mert féltik a biztonságukat, az embereiket. És hol van mit ön mondott, hogy a menekültek már megcélozták a szomszédos országokat is, akkor igazából én nem látok reményt. Négy fegyverszüneti egyezmény született eddig Addis Abebában, most akkor már legyen öt, de egyik sem tartott tovább, mint 24 óra akkor most már ideje lenne, hogy másképpen közelítsük meg ezt a konfliktust. Úgy tűnik, hogy a felhívások semmit nem érnek, amikor azt olvasom, hogy júniusban a humanitárius segélyek koordinátora az ENSZ részéről egész egyszerűen kiadatásra került a dél-szudáni hatóságoknak, akkor egész egyszerűen nem érti az ember, hogy hogy lehetne békét teremteni egy olyan országban, ahol mindent kétségbe kell, hogy vonjon az ember. Igazából most már én úgy gondolom, hogy szankciókra vanna szükségünk. Ez már nem csak egy dél-szudáni konfliktus, hiszen ön is mondta, hogy a szomszédos országok is érintettek. Be kell avatkoznunk, ahogy tettük ezt Ukrajnában is. Le kell záratnunk a folyószámlákat, valahol azt olvastam, hogy 14 ezer kék sisakos van Dél-Szudánban már az ENSZ részéről. Hát akkor aktivizáljuk őket. Annak érdekében, hogy a legrosszabb nyomort elkerüljük. Az, hogy szavak appellálunk, ezzel már nem tudunk segíteni a dél-szudániakon. Drasztikus beavatkozásra van szükség, és a külpolitikánk, a fő megbízottunk ennek megfelelően kell, hogy lépjenek. Elnök, köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Amit szeller úr mondott, egyet értek. Most már én is azt gondolom, hogy a szankciókban kell gondolkoznunk. Nem tehetünk mást. Szerintem most már a parancsnokoknak meg kell vonni az útlevelét, a kiutazási jogát, vagy be kell zárnunk a folyószámláikat. Ha megnézem, hogy mi történik, a rendszeres akciók, megtámadás, fölégetés, nemi erőszak, elrablás. Azt kell, hogy mondjam, hogy emögött tervezett fellépés áll. Ott kell hatnunk, ahol ez a parancsnoki lánc kezdődik. A fejét kell megtalálnunk ennek a láncnak. Ha már szankciókról beszélünk, akkor vigyáznunk kell arra, hogy a megfelelő helyen alkalmazzuk ezeket. Én meg vagyok róla győződve, hogy valahogy nagyobbat kell csapnunk, mint ezt eddig szokásos módon tettük. A humanitárius segítségnyújtás az persze nagyon fontos, de önök mondták, hogy milyen nehéz ezt eljuttatni a jogosultakhoz nem csak a pénz miatt, hanem a logisztika miatt is. Úgyhogy nagyon-nagyon sok kérdésem van. Elég az, hogy kék sisakosokat küldünk, hogy biztosítsák az útvonalakat? Ha nem, akkor mit kellene tennünk? Hogyan lehetne védeni a konvajokat? Én nem akarom, hogy katonai beavatkozást prédikáljak, ez az utolsó lehetőség, de a béke folyamat megkezdéséhez nem csak tárgyalnunk kell, hanem szankciókat kell alkalmaznunk a felelősökkel szemben. Akkor legyen fegyverembargó és hát azt be kell tartatnunk. Senkit ne vonjunk ki, Oroszországot se, senkit, legyen mindenkire érvényes. Hogy menjenek a tárgyalások, hogyha állandóan jön a fegyver utánpótlás és a muníció. Valahol ennek már véget kell vetnünk, Szerintem nem sokáig kellene erről beszélni, hanem lépni kellene. Önöknek viszont köszönöm, hogy helyben ilyen jó munkát végeznek. Köszönöm. Elnök, mielőtt megadom a szót a szakértőknek, a külügyi szolgálat képviselője szeretne hozzászólni? Köszönöm szépen, elnök úr. Amit itt most hallottam, a fő képviselő terveivel összeegyeztethető. Stylianides biztossal együttműködik, és nem egyszer biztossal is. Mi úgy fogjuk fel ezt a helyzetet, mint egy olyan katasztrófát, ami mindenkit érint. Az a benyomásunk, hogy egyik oldal sem hajlandó Dél-Szudánban politikai megoldást keresni, vagy egyességet kötni. A korábbi ö, függetlenségi évfordulón ennek szellemében tettünk közzé egy közleményt, ami a katonai akciókat illeti. A régióban már folyik egy éve a mediáció. Figyelembe véve, hogy Dél-Szután szomszédai, Szudán és Uganda nagyon aktív szerepet játszanak, de nagyon aktívak az érdekeltségeik is. Afrika szarvára van egy külön kiküldöttünk, aki az elmúlt hónapokban Dél-Szudánban sok időt töltött. A többi norvég, svéd és Egyesült Királyságbeli megbízottal. Nagyon fontos, hogy ez igaz mediációt folytassuk. Bár eddig nem volt eredményes, az ENSZ csak szankciókat fogadott el hat katonai vezetővel szemben. Az EU-nak már korábbi szankciói is voltak. A tanácsban folyik a vita, és erről beszéltünk Dzsubában is, hogy, és Brüsszelben is, hogy folytathatjuk -e ezt de a szankciókban mindenkinek részt kell vennie. Tudjuk, hogy a vezetőknek a folyószámlája a régió bankjaiban vannak. Csak akkor csaphattunk le rájuk, hogyha mindenki részt vesz ebben. De a fő megbízott figyelemmel kíséri ezt, Hiszünk abban, hogy nyomást kell gyakorolni, de politikai nyomást. Együtt működünk az EGÁT-tal és az afrikai misszióval. Az EU-nak egyébként van fegyver embarkója, amikor Szudán még egységes volt, ezt a szankciót automatikusan kiterjesztettük Dél-Szudánra, de ez csak egy uniós embargó. Thank you, and now the... Köszönöm. Most pedig a szakértőkhöz fordulok. Három perc elég lesz fejenként. Kezdjük akkor Debrauer úrral. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Azt hiszem, hogy nagyon sok kérdés a külügyi képviselethez szólt, és ennél többet nem tudok én sem mondani. Csak annyit mondanék még, hogy amikor Szinyanides úr visszatért a térségből, meg volt róla győződve, hogy miután az első szinten az ENSZ biztonsági tanács szintjén az intézkedések megszülettek, de Kier elnök úr nem megfelelően járt el, de azzal egyetértek, hogy a célokat magasabban szinten kellett volna megutala, meghatározni. Aztán szó volt egy lehetséges embargóról is New Yorkban, ez is részét képezheti a megoldásnak. Aztán volt egy kérdés a fejlesztési főigazgatósággal való együttműködésünkről. Tényleg kiváló az együttműködés, kéz a kézben haladunk tehát válvetve kell haladnunk egyébként is, mert Szudánban olyan borzasztó a helyzet, hogy először a legsürgősebb dolgokat kell megoldani, és ugye hallottuk a számokat. Tényleg fejet kell hajtanunk előttük, mert nagyon nehéz körülmények között dolgoznak. És persze, amikor ilyen kétoldalú megközelítés előtt állunk, akkor először ugye a sürgőségi problémákat kell megoldani, és olyan feltételeket kell teremteni, amelyek aztán a megbékélést segítik elő, hogyha egyszer csak megszertik a béke megállapodás. Nagyon röviden szeretnék csak visszatérni arra, amire csak utaltam az előbb, ami a konfliktus következménye. Ez az ország egyszerűen összeoml, az összeomlás szélén áll. A helyi valuta egyszerűen leértéktelenedik, azt hiszem, hogy a kollégáim ezt meg is tudják erősíteni a humanitárius oldalról is. Egyszerűen fenntarthatatlanok az árak a piacokon, olyan, mint a kenyér, az élelmisz, az üzemanyag, a víz megfizethetetlen a lakosság számára Úgyhogy ez már nem csak ott jelent válságot, hanem a szomszédos országokban is. És ezt sem szabad elfelejtenünk. Az sem kizárt, ez persze a legrosszabb esetben, ez talán a politikai válság ö, lezárását sürgeti, de át fogja venni ennek a helyét a gazdasági válság. Jelen vagyunk a lehető legtöbb helyen, ahol tudunk a régióban, de tudni kell azt, hogy gyakorlatilag hol vannak a legkiszolgáltatottabbak. Ide tartoznak a gyerekek is. Ugye a legfontosabb a mandátum alatt, hogy a gyerekeket visszavigyük az iskolába, az oktatás folytatódjon, hiszen ezek a legfontosabb feladataink. Azonban a parlament támogatására van szükségünk, mint költségvetési hatóság támogatására. Köszönöm, elnök úr, ennyit szerettem volna elmondani. More than four minutes. Mrs. Luma, please. Köszönöm szépen, Luma asszony, parancsoljon. Egyetértek. A délszudáni helyzetben tényleg politikai megoldásra van szükség, a háborúnak véget kell vetni, és mindent meg kell tenni ennek érdekében. Az oktatásról szeretnék néhány szót szólni. Itt is válságos a helyzet, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a gyerekek visszatérnek az iskolába, mert enélkül egyszerűen nincs remény, ők is a milíciák tagjai lesznek, már így is rengetegen vannak, és mit fognak tenni? Folytatják, amit elkezdtek, harcolnak a továbbiakban is. Makrogazdasági helyzet Dél-Szudánban. Nálunk egyes, egyetlen egy termék biztosítja a jövedelmet, az olaj. Tudjuk, hogy visszaesett a termelés a harcok miatt, de hát az olajárak is lementek, úgyhogy duplán ö, hátrányos helyzetbe kerültünk. 300 millióra volna szükség, és csak 100 milliót tudnak előállítani. És itt óriási a deficit a kettő közötti különbség. A szociális szolgáltatásokra semmit nem költenek, csak a katonai szolgáltatásokra. A szudáni font egyszerűen teljesen leértékelődött, és ez azt jelenti, hogy az élelmiszer, az, az üzemanyag, minden oltár, nagyon drága, és ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag amerikai dollárt használnak óriási a bűncselekmények száma, fosztogatás folyik, az embereknek el kell menekülniük az otthonukból, mert az életüket fenyegetik. Aggaszt minket a helyi lakosság helyzete, mert nincs elég élelmiszerük sem. Emiatt került egy csomó ember bizonytalan helyzetbe. Nagyon sok ágazatot érint a gazdasági helyzet. Például az egészségügy, az alapgyógyszerek hamarosan egyszerűen elfogynak ha nem teszünk valamit, akkor az alapgyógyszerek egyszerűen elfogynak Szudánban novemberre. Úgyhogy mind ez olyan helyzetbe hozza az országot, ami egyszerűen kezelhetetlen lesz. Köszönöm. Peters asszony, parancsoljon. Köszönöm a szót, köszönöm a kérdéseiket is. Mi is egyetértünk azzal, hogy tényleg politikai megoldásra van szükség, azonban egy-két dolgot ki szeretnénk emelni. Nagyon fontos, hogy továbbra is segítsék az ügynökségeket, többek között az enyémet is, hogy figyeljük, hogy mi történik a gyerekek és a nők jogainak megsértésével. És erre, ehhez pénzre van szükség. Ezen kívül politikai támogatásra, hogy, hogy a gyermekek és a nők jogainak ilyen súlyos megsértését elítéljék. Köszönet az Európai Parlamentnek, a főképviselőasszonynak, a, a múlt heti nyilatkozatáért Szudán függetlens, Dél-Szudán függetlenségének negyedik évfordulóján. Az erőfeszítéseket folytatni kell, mert elfogadhatatlan az, hogy a helyzet nem változik, és kérjük a külszolgálatot, hogy minden eszközét mozgassa meg, hogy monitorozzon rendszeresen, hogy mi történik a nők, a gyerekek, a lányok jogainak megsértésével. Aztán az oktatás támogatása, rendkívüli módon üdvözöljük mindezt, és el kell mondanom azt, hogy nem csak arról van szó, hogy a gyerekek az iskában maradjanak, mert ahogy mondtuk, 400 ezeren kerültek ki a, az iskolákból, rengetegen vannak, akik nem mentek vissza. És a szomszédos országokban is a tinédzsereket toborozzák, a, hogy katonák legyenek, úgyhogy meg kell találni a megoldást. Megerősítem, Egyetértek de Bauer úrral, nagyon jó a dialógus köztünk, az EFKO-val is, de itt Brüsszelben is, de meg kell vizsgálnunk azt, hogy a fejlesztési alapok hogyan támogathatnák az oktatást. Mert az oktatáshoz óriási beruházásokra van szükség, és a humanitárius alapból ezt egyszerűen nem lehet megoldani. Csak egy dolgot még a szankciókról, csak hangsúlyozni szeretném, hogy amikor szankciókat vezetünk be, akkor védőintézkedésekre is szükség van, hogy a legkiszolgáltatottabbakat óvjuk, mert sajnálatos módon az első áldozatai ezeknek a szankcióknak a nők és a gyermekek. Sajnálatos módon nagyon sok erre bizonyítékunk. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. Már megint nem használta fel a hozzászólási idejét. Mondi úr következik. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Szeretném kiemel, szeretnék kiemelni egy-két dolgot abból, amit az előttem szólók mondtak. Visszatérnék a regionális dimenzióhoz. A legtöbb országban, ahol nagyon nagy a menekültek száma, nyilvánvaló, hogy függetlenül attól, hogy Etiópiáról, Ugandáról, Kenyáról van szó, a kormányok mindent megtettek azért, hogy már, hogy mindent megtettek azért, hogy az oktatáshoz hozzájuthassanak a menekültek, legalább általános iskolában, de az egészségügyi hozzáférés is ide tartozik. Tehát mi ez, mindez milyen hatással van? Nézzük az oktatást. Egy 40 fős osztály 80 fősre húzzad, duzzad fel. Ugyanez a helyzet más országban, és ugyanez a helyzet az egészségügyjel is. Tehát ezért kell támogatni a kormányokat, illetve azokat a közösségeket, akik befogadják a menekülteket, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor rosszat teszünk azoknak az országoknak, akik eh, segítenek ezeken az embereken, illetve konfliktust szül majd ez a menekültek és a befogadók között. Szankciók, igen, de együtt kell, mond, együtt kell működni azon országokkal, akiknek hatása van Dél-Szudára. Azt mondták itt az előbb a felszólalók, hogy hiába foganatosítunk szankciókat, hiszen a párna alá dugják az érintettek a pénzüket nem bankszámlára, tehát az ilyen típusú szankcióknak nincs túl sok értelme, de vannak más szempontok is, hogy ezek az emberek nem iskolás, nem járathatják iskolába a gyerekeiket AB országba. Okosan kell a szankciókat kidolgozni, nem a hagyományos szankciókra van szükség. Még egy dolog. Vannak a régióban olyan országok, akiknek komoly érdekei vannak, és ezeknek az országoknak van befolyása. Fontosnak tartom tehát azt, hogy a kormányt, ugyanúgy vádaskodjunk a kormányjal kapcsolatban is, és az ellenzékkel kapcsolatban is. Nézzük a leg azokat a területeket, amelyek lehetetlenné tettük a, tették a megoldást, vagy a megegyezést. Egészen furcsa dolgok miatt nem írták alá az egyezményt. az EKT plusz rendszer fontos, de ezt úgy kell módosítani, hogy a bűnösöket el lehessen számoltatni. Már majdnem két éve tart a dolog. Minél többet várunk, annál inkább átterjedhet ez más régiókra, Dél-Szudánban, ahol eredetileg nem tört ki semmilyen konfliktus. És ehhez kapcsolódik még valami. A háború dimenziója változik. Mielőtt december 15-én kitört a konfliktus, ez egy párton belüli ellentét volt, utána etnikai konfliktus lett belőle, katonai konfliktus, és utána ki tudja, mi lesz ebből egy év múlva, két év múlva. Dél-Szudánon belül olyan régiókra is kiterjed ez, ahol eredendően ez nem volt gond. Ez azt jelenti, hogy ezeket a területeket nem lehet ellenőrizni. Tehát elképzelhető, hogy XY tábornokra szankciókat vetünk ki, elképzelhető, hogy ő már kikerült a pixisből. humanitárius szempontból ez így drágábbá teszi a dolgot, tehát mi, minél több idő telik el, annál inkább megdrágítja ez a dolgot. Köszönöm. Elnök, hát ez majdnem 5 perc volt. Kiváló előadásokat hallottunk, nagyon hasznos volt számunkra, és ez a vita, ez az eszmecsere a szakbizottság nevében szeretnék önöknek köszönetet mondani, és természetesen a továbbban is, továbbiakban is támogatjuk munkájukat. Köszönjük. Most a kérdések órája következik, nem kaptunk kérdéseket. Egyéb kérdések? Valakinek van-e kérdése? Nem. Következő ülésünk időpontja szeptember 3-a, és ezzel a mai szakbizottsági ülés végére értünk. Ez az utolsó devülés a nyári szünet előtt, úgyhogy mindenkinek kellemes nyári pihenést kívánok. Szeptemberben találkozunk, viszlát!